Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous ouvrons nos travaux avec euh, une de... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fél órás késéssel kezdjük a mai ülést, de 19 óránál nem tarthat tovább az ülésünk, így aztán meg kell próbálni egy kicsit lecsökkenteni az a találkozó idejét. Azért kettős ez a mai találkozó, mert egyrészt az MFF jövőjéről beszélünk, másrészt pedig a potenciális saját erőforrásokról az európai költségvetésben. Éppen ezért arra kérek mindenkit, aki hozzá fog szólni, de lehető legsummásabban fogalmazza. szeretnék szeretném üdvözölni azoknak a üdvözle, szeretném üdvözölni azokat a kollégákat, akik a tagállami parlamentekből érkeztek, de leginkább Jevgenia Angelova asszonyt szeretném üdvözölni, aki a Bogár Köztársaság nemzetgyűlésétől érkezett, ő az elnök helyettese a pénzügyi és költségvetési bizottságnak. Nos, rendkívül fontos a számunkra, hogy a tagállami parlamentek, illetve az Európai Parlament közötti kapcsolatot megerősítsük, főleg akkor, amikor pénzügyi, illetve költségvetési kérdésekben kell egyeztetnünk. Először az MFF-ről szeretnénk beszélni a 2020 utáni időszakban. A kihívásokra kell megpróbálni megtalálni a választ, illetve a finanszírozás problémáiról. Nagyon fontos tehát az, hogy a tagállami parlamentekkel konzultáljunk. Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága úgy döntött, hogy két saját kezdeményezésű jelentést készít, amelyek stratégiai fontosságúak, egyrészt az MFF-ről, másrészt pedig a saját erőforrások jövőjéről. Ezeket elvileg ezen a héten fogadjuk el a szakbizottságban, és a plenárison pedig márciusban. Nos, körülbelül 10%-ra tehető a saját erőforrásokból származó befizetés az európai költségvetésből, hogy elég sok szabad kereskedelmegyezményt írjunk alá, és a vám, vámok is ide tartoznak. Ezzel kapcsolatban egyébként májusban lesz még egy konferencia. Nos, mi lesz a modus operandi ma? Először Szeretném azt aláhúzni, hogy szokás szerint mindent megteszünk azért, hogy a lehető legtöbben szóljanak hozzám, bár korlátozott idővel rendelkezünk, annál is inkább így van ez, mert fél órával elhúzódott a plenáris ülés. Valószínűleg mindenki nem fog tudni ma hozzászólni, de holnap délután azért erre még valószínűleg kínálkozik lehetőség. Kedves kollégák, két percet tudok adni majd mindenkinek. Lehet látni majd a kijelzőn az idő múlását, és nagyon fontos az, hogy betartsuk ezeket a két perceket, nagyon szigorúak leszünk. A dokumentumok között talán a két papírlapot, van egy zöld, ez az MFF-ről szól, illetve van egy sárga is, ez pedig a saját, az új saját erőforrásoknál használható. Hogyha szeretnének hozzászólni valamelyik témában, akkor a megfelelő lapot kell kitörteni, kitölteni és azt ide jutatni a titkárságra. Ez mindenkire vonatkozik, tehát az európai parlamenti képviselőkre és a tagállami képviselőkre is. Az lesz a szabályunk, hogy két tagállami képviselő után következik majd egy európai parlamenti képviselő egészen addig, amíg kimerítjük a hozzászólók listáját. Ez lesz tehát a munkamódszerünk. Most pedig meg fogom adni a szót a saját kezdeményezésű jelentések szerzőinek az MFF-ről, Jan Olbricht és Isabel Toma. A két hozzászólónk, tehát nem tudom, hogy ki fogja kezdeni, azt hiszem Isabel Toma. Euh, Köszönöm, franciául fogok beszélni. Először is üdvözlöm Önöket, kedves nemzeti parlamenti kollégák, és szeretném elmondani, hogy Strasbourgból vagy innenből nézve egy kicsit ö, ugye más a helyzet, mert önök ugye költségekről és számlákról szavaznak, de ezek a, ez a módszer, amit önök alkalmaznak, nem nagyon alkalmazható az európai költségvetésre, ezért a metodikát is egyeztetnünk kell, és szorosabbra kell fűzni az együttműködés szálait. Mert egyfelől vannak különböző érdekeink is, és akár ellentmondó érdekek is érvényesülhetnek tagállamok és a nemzeti szint és a európai szint között. Alapvetően azonban az Európai Unió költségvetésének a szerkezete, jellege, céljai közösek, és nem igaz az a szembeállítás, hogyha nő az európai költségvetés, akkor természetes módon csökken a nemzeti költségvetés. Ez így nem igaz. A társ előadó a saját bevételek társ előadójával közösen úgy gondoljuk, hogy meg kell változtatni az Európai Uniós bevételi, bevételek struktúráját, és a Költségvetési Bizottságban javasoltuk is, hogy a több éves költségvetés kapcsán alakítsunk ki egyfajta feltételrendszert, egyfajta módosítási keretet, amelyet majd vitára bocsátunk. Mert nem arról van is szó, hogy függetlenni akarjuk tenni az európai költségvetést mindentől, hanem meg akarjuk menteni azt. És miért kell megmenteni az európai költségvetést? Azért, mert általa menthető meg az Európai Unió, mint szerveződés. Mert sajnos azt kell, hogy lássuk, megállapítsuk, hogy a 2014-20-as időszakra vonatkozó éves költségvetési terv ö, csökkenést mutatott, és számos támadásnak volt kitéve, és véletlen eseménynek, amelyeknek a többségének végül is az európai polgár az áldozata, hiszen az európai költségvetés nagy része, ugye kohéziós politikáról szól, szolidaritási politikáról, kutatásról, fejlesztésről, ifjúságról, és itt tovább diákokról, tehát közvetlenül a polgárokról, a kiszolgáltatottabbakról ráadásul. És azért is baj az, hogyha a tagállamok támadják az európai költségvetést, mert ennek van egy mély politikai háttere is. Közben a polgár ebből semmit sem ért, elvezetnek érzi magát, és még ugyan a hagyományos politikákban gondolkodik, hogy mezőgazdasági politika, stb. Európa pedig már régen nem erről szól. Európa a terrorizmus, a bevándorlás kérdéseivel kell, hogy foglalkozzon, a védelem kérdéseivel, az ipar megmentésének kérdésével, az önvédelemmel, és így tovább. Tehát számos új, csak közösen megoldható feladat adódott, és egyértelmű, hogy minden euró további eurókat generál, mert ezeket a közös feladatokat csak közösen lehet megoldani, és ezért kell komolyan, értelmesen elgondolkodnunk, főleg nekünk a Költségvetési Bizottságban, hogy ezt a helyzetet hogyan kezeljük. Azzal egyetértünk, hogy Schengen határait meg kell erősíteni, gondolkodni kell az európai védelmi kapacitásokon, de mindezeket nem lehet többlet bevételek nélkül megoldani. Tehát ha tényleg akarjuk ezeket a célokat, akkor azt is akarnunk kell, hogy föltegyük magunknak a költségvetési kérdést, hogy akkor honnan veszünk több pénzt. és a tanácssal zajló viták során látjuk, hogy, hogy egyes tagállamok nagyon húzódoznak, és akkor még itt van ugye nagy probléma, hogy az Egyesült Királyság kilépése után ugye 12 milliárd esik ki majd, már csak ezt pótlandó is szükség van új bevételekre. És megszorításokat kell majd valószínűleg végrehajtani a, a hagyományos eddig működött politikai területeken. Ha csak nincs új forrás. És a Költségvetési Bizottság ugye nem fogadta még el azt a jelentést, amely ezeket a kérdéseket taglalja. Ez mind, mind feltételes módban értendő, amit mondok. Pénteken lesz a bizottságban a szavazás, és márciusban a plenárison. De már kirajzolódóban van egy konszenzus és egy többség ö, amellett, hogy új forrásokra van szükség. A hagyományos politikák is fontosak persze, hiszen ezek a szolidaritás politikája, a kohéziós politika, a reg, mezőgazdasági politika, a vidékfejlesztési politika, a beruházás politika, maga a piacpolitika is és ha nem figyelünk oda, akkor erodálódhatnak ezek a hagyományos szolidaritási politikák. Ha ezekből vonjuk el a pénzt, akkor az ezen oszlopokból vonjuk el a pénzt, akkor összeomolhat az egész Európai Unió, hiszen ezek az unió működésének a pillérei, és szó sem lehet arról, hogy tovább építsük a házat, hogyha közben alássuk a pilléreit. Tehát, ahogy elmondtam. A régi politikák is fontosak a szolidaritás miatt, a belső piac politikái, ezek is a polgárokat szolgáló politikák. És emeljük itt a beruházások politikáját, a kohéziót elsősorban. Talán a kohéziós politika a legfontosabb beruházási jellegű pénzköltése az Európai Uniónak. que l'une des solutions... És vannak olyan hangok, hogy a kohéziós politikát csak a nagy bajban levő régiók számára kéne fenntartani, és egyébként le kéne építeni. Közép és hosszú távon azonban ugye azok a tagállamok, amelyek a kohéziós politikából nem sokat kaptak vissza, azok nyilván ellenzik azt. Mi ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a visszatérítések rendszerét meg kell szüntetni, amit a British Rebate teremtett rossz példa, azt most itt az ideje, hogy leépítsük, túl sok a kivétel, túl sok a visszatérítés. Nincs tíz percem? Ja, bocsánat, elnézést. Akkor befejezem, elnézést, az rosszul értettem, elnök úr. Azt hittem, hogy tíz percem van, akkor befejezem. Tehát nagyon egyszerű. Ki kell számolni, hogy ha fenntartjuk a jelenlegi politikákat, és nem fejlesztjük őket tovább, de hozzáveszük az új politikákat, hozzájuk veszük, amelyek szükségesnek tűnnek, mint például a, munk, a fiatalok munkanélkülisége elleni harc, vagy a, a menekült ö, integráció, vagy a határvédelem, tehát a régihez hozzáadjuk az újakat, és azt, amit a tanács a jövő szempontjából ígér, hogy a védelmi kapacitásokat is fejleszteni akarja is kell, akkor ez egy folyamatos összeadássá válik, és oda jutunk, hogy az 1,3 tized vagy 130 milliárdos összeg már régen kevés, és jelentősen meg kell növelni tehát a források bevételek arányát, mert egyébként az európai ambíciók sérülnek, már pedig ezeket az ambíciókat a többség itt a parlamentben legalábbis támogatja. Monsieur Jan Olbricht. Köszönöm szépen, Jan Olbricht következik. Thank you, President. Köszönöm szépen. Néhány kiegészítő megjegyzést szeretnék ehhez tenni. Tomá asszony társelőadójaként és lengyelként angolul fogok beszélni, hogy ezzel is megkönnyítsem az eszmecserét. A valós kérdés, amivel szembesülünk, nemzeti parlamentek és mi, az Európai Parlament, az az, hogy tudjuk-e pontosan, hogy mi fog történni 2020 után. Tehát tudjuk-e azt, hogy mi történik 2020 után, és ez majd milyen különböző tevékenységek lesznek a tagállamokban? A válasz egyetem az, hogy nem, nem tudjuk, hogy mi lesz. Azt tudjuk, hogy 2019 márciusa után a britek távoznak. És az egész vita, amiről Tomászony is beszélt, annak a lényege az, hogy 2020 2020 után mit várunk el az Európai Uniótól? Hogyan fog kinézni az EU 2020 után? Mit szeretnénk együtt csinálni? Mik lesznek a közös tevékenységek, közös cselekvés, és erre hol, honnan teremtjük elő a pénzt? Hogyan tudjuk meghozni az ehhez szükséges politikai döntéseket. Honnan lesz pénz 2020 után az operatív programokra, a strukturális alapokból? Készen fogunk-e állni erre? Hiszen véglegesíteni kell 2019 közepére a következő hosszú távú költségvetést. Itt a parlamentben, legalábbis az MFF rendelettel el kell készülnünk még az európai parlamenti választások előtt. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ez átsúszik majd 2019 második felére és 2020-ra, és ez túl késő lesz. Ez persze nem lenne újdonság az EU történetében, de mi szeretnénk 2020 után azonnal elindítani az új ciklust. A politikai kérdés tehát az, hogy hajlandók vagyunk gyorsan cselekedni, 6-7 év alatt megcsinálni azt, ami általában két évig szokott tartani. Ehhez szükség van arra, hogy megegyezzenek a kormányok, tagállamok kormányai, illetve az Európai Parlament. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az éves költségvetés elfogadásához minősített többség kell a tanácsban. Az MFF esetében a tanácsban egyhangú döntésre van szükség, ezért ez egy más eljárás. Az egyhangúság mellett pedig a tanács a parlamenttel is meg kell, hogy egyezzen, azaz a parlament igent vagy nemet mondhat. Mi készen állunk arra, hogy együttműködjünk, már most is, hogy ne várjunk a eh, tanácsra, de azért azt akarjuk, hogy a tanács és a tagállamok, valamint a nemzeti parlamentek is rendelkezzenek a szükséges politikai akarattal, hogy amint lehet, eh, ezt, ezt a feladatot megoldják. Mert ha ezt nem tesszük meg időben, akkor jönnek az EP választások és mi, az Európai Unió, akkor nem leszünk kész, még mielőtt megváltozik az Európai Tanács vezetőjének a személye, az Európai Bizottság vezetője, és akkor mindent újra kell majd gombolni. Ma és holnap is beszélni fogunk még az MFF-ről. Az mff rel kapcsolatos, tehát a következő hosszú távú költségvetéssel kapcsolatos vita magába foglalja az összes szakpolitikát és a Brexit utáni EU e, teljes jövőjét. Tehát nem a kérdés, a kérdés nem az, hogy mennyibe fog ez kerülni, hanem hogy mit fogunk mi együtt csinálni, milyen feladataink lesznek 2020 után. Köszönöm szépen, Albrecht úr. Most a 2019-es költségvetés jelentéstevője következő, David Vioti úr, akinek 10 perce lenne, de kedvesen elfogadta azt, csak 7 percig fog beszélni. Köszönöm szépen! Olaszul fogom kezdeni. Köszönet az elnök úrnak, köszönet a kollégáknak. A, ezen a héten, vagy ez a hét, ez nagyon fontos, abból a szempontból, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament eldönthesse azt, hogy merre haladunk, merre indulunk, milyen irányba kezdjük el a munkát. Ezért is örülök mindannak, amit Toma kolléganőtől és Albrecht kollégától hallottunk az MFF-ről. Nos, a jövő év költségvetésével kapcsolatban azt gondolom, hogy arra van szükség, hogy derűsen tekintsünk a jövőbe. Nos, Természetesen a bizottsággal kezdődik el ez a folyamat, de a Brexit tárgyalások alakulása is nagyban befolyásolja az, hogy mi is történik majd. A 2019-es költségvetése olyan folyamat lesz, ebben nagyon sok lesz majd a kihívás, a megoldandó feladat. A parlament számára ez az utolsó lehetőség, hogy politikai prioritásunk számára kontinuitást biztosítsunk a ciklus vége miatt. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot meghosszak ezzel kapcsolatban önökkel. Vannak olyan eh, tevékenységek, amelyek eh, fejlesztésre, kutatással kapcsolatosak, ezek már benne vannak a költségvetésben. De egy szociális pillért is létre kell hoznunk, egy igazi szociális pillért, mert úgy gondolom, hogy az EU szociális politikáján keresztül is el lehet érni azt, hogy, jobb, hogy a polgárok jobban bízzanak bennünk. Vannak olyan tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy a migránsok áramlatával valamilyen módon megbirkóznak, és azt gondolom, hogy az igazi megoldás az, hogy az eredendő okot szüntetjük meg, tehát meg kell állítani a migránsok, migránsok áramlását Európába. Aztán itt van még a védelmi politika is. Göteborgban a nemrégiben megrendezett csúcson kihangsúlyozták azt is, hogy a fiatalok munkanélküliségi problémájának megoldása is nagyon fontos. Nos, 2019-ben azt gondolom, hogy a fiatalok garanciáját, az ifjúsági garancia esetében mindenképpen garantálni kell egy összeget. Sajnálatos módon ez egy mindig is alul finanszírozott eh, szektor volt a Frontexnek, az, a migránsok integrációjának is megfelelő összegeket kell természetesen teremteni ebben a költségvetésben. Ami az európai védelmet illeti, a bizottság egy 12 millió eurós előkészítő intézkedést indított el. Mogherini asszony és a védelmi miniszterek is egyetértettek ebben. azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, ebben a, hogy ezen a területen haladást érjünk el, hiszen geopolitikai szempontból is feltehetjük a térképre az Európai Uniót, illetve komolyabb szerepet vállalhatunk. Tisztelt kollégák, hogy mindezt megtehessük, ahhoz egy nagyon robusztus költségvetés szükséges a jövőjére vonatkozóan nem feltétlenül az igazságos visszafizetés logikája kell, hogy ezt meghatározza, hanem az, hogy az Európai Unió egy összességében le tudja tenni valamit az asztalra. Beszéltünk sokszor arról, hogy atomizálódik az Európai Unió költségvetése, és sajnálatos módon az Európai Parlament demokratikus ellenőrzése nem mindig valósul meg. Nos, az FC vagy más pénzügyi, vagy más eszközök újdonságnak számítanak még mindig. Nos, a szerződések viszont kikötik azt, hogy az Európai Parlamentnek is meg kell adni az ellenőrzési jogot. Ez benne foglaltatik, tehát a szerződésben, hogy egyre több eszköz, pénzügyi eszközt kiemelünk az európai költségvetésből, az egyáltalán nem tesz jót, azt gondolom, az Európai Uniónak, mint olyannak, és ezzel még inkább eltávolodunk az európai lakosságtól. A parlament egyedül nem képes arra, hogy a tanács nyomását ellensúlyozza. Úgy gondolom, hogy a tagállamok hiányosságait egyre több esetben kell az Európai Uniónak valamilyen módon helyesbíteni, kiigazítani. De hát nagyon fontos az Európai Unió költségvetése. Nos, jó lenne, hogyha ezen lehetőséget, ami a héten adatik nekünk, hogy még mindig együtt dolgozhatunk, arra használjuk, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket, és jó lenne, hogyha mindenki otthon a kormányra valamilyen módon nyomást tudna gyakorolni. Ez rám is vonatkozik, de nem tudjuk, mi lesz majd március 4-én, mert ugye talán tudják, hogy akkor választások elébe nézünk. Nos, a tárgyalások esetén jó lenne, hogyha kicsit javulna a tárgyalási alapunk. próbálom betartani a hozzászólási időt. Nos, eh, szeretném, hogyha egyfajta stratégiát tudnánk eh, kidolgozni. Önök közel állnak az európai lakossághoz, hiszen általános választásokon választották meg önöket. Hogyha együtt dolgoznánk, akkor azt gondolom, hogy az év végére ki tudnánk dolgozni egy olyan költségvetést, amely képes arra, hogy eh, a kihívásoknak megfeleljen, és egyfajta kiegyensúlyozottságot képvisel majd az európai polgárok szemében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Viotti úr. A rigiditásról is beszélt, arról, hogy bizonyos korlátokat jelent az, hogy egy hogy MFF-ben kell gondolkoznunk, tehát 7 éves blokkokban, hiszen bármikor történhet valami előre nem látható esemény, Ilyen esetekben meg kell nézni, hogy milyen lehetőségünk vannak. Létezik egy úgynevezett költségvetési galaxia. Így néz ki, mutatom. Különböző eszközök, transferek, különleges eszközök. Nem tudom, hogy a tagállami parlamentekben eh, tudják ezt követni. nem tudom, hogy mennyire érzik úgy, hogy valamilyen módon ellenőrizni tudják ezeket az összegeket, hiszen ami mi a parlament, az Európai Parlament valamilyen módon öm, ilyen esetekben kérvényez, arról önöknek is tudomásuk kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, Vioti úr! Pont 7 perc volt. Most Jordi Szolé következik, ő is 7 percet kap. Merci, monsieur le président. Um, I will uh, speak in English, first of all. Angolul fogok beszélni. Mindenek előtt szeretném köszönteni kollégáinkat, a nemzeti parlamentek képviselőit. Szeretnék néhány dolgot elmondani a következő MFF-fel, a következő költségvetéssel kapcsolatban, a legfontosabb elemeket kiemelve. Először is a 2020 utáni 7 éves költségvetés, az MFF teremti meg hosszú évekre, tehát 7 évre vonatkozóan az EU finanszírozásának az alapjait, de ez mindenek előtt egy politikai vízió. A költségvetés nyelvére fordítjuk le a szakpolitika, politikák prioritásait. Tehát először azt kell meghatározni, hogy mit akarunk csinálni, mi a tennivalónk, mi az, amit mindenképpen meg kell tennünk, és mi az, amit egyáltalán nem szeretnénk megtenni. Meg kell határoznunk azt is, hogy mik a politikai céljaink, és hogyan tudjuk számokra lefordítani ezeket a célokat. Az alapvető kérdés ugye az, hogy közösek a céljaink, és el kell döntenünk, hogy a célok megvalósítását hogyan finanszírozzuk. De az első kérdés az, hogy tényleg vannak közös céljaink? Valóban egységes eh, a jövőképünk? Egyformán gondolkozunk arról, hogy az Európai Unió merre haladjon a következő években? Eh, folyik egy intenzív vita eh, Európa jövőjéről még mielőtt a következő pénzügyi keretről beszélnénk. És um, ha van vita, akkor sikerült-e sikerül-e megegyeznünk. Az Európai Bizottság jó szándéka ellenére, hát ezzel kapcsolatban komoly kétségeim vannak. Másodszorban, ahhoz, hogy tudjuk, hogy merre haladunk, először is tudnunk kell, hogy most, hol tartunk. És a valóság az, hogy az EU költségvetése a tagállamok összesített bruttó nemzeti jövedelmének egy százaléka, és az EU bruttó kiadásainak 2 százaléka. És ez így van, annak ellenére, hogy egyre nagyobbak a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A jelenlegi költségvetés sem igazán ambiciózus, és nem mutat politikai elkötelezettséget egy mélyebben integrált Európai Unió létrehozására. Itt a parlamentben nekünk ambiciózusnak kell lennünk, és elég forrást kell biztosítanunk a következő költségvetés számára, hogy legyen, meg legyen a politikai akarat, elszántság egy integráltabb Európai Unió létrehozására. Harmadik pont. A költségvetést számunkra nyilvánvalóan összhangba kell hozni a fenntartható fejlesztési célokkal, átfogó módon kell ezt meghatározni. Azaz az európai költségvetés kell, hogy legyen az európai válasz legyen a fenntartható fejlődés feladataira. Európa kell, hogy választ adjon e, ezekre a nagy kihívásokra. A következő MFF-ben tehát a prioritások e, például a következők a közelíteni kell, és csökkenteni kell a különbséget a, az emberek és a egyes régiók fejlettségek között. Azután a planétánkkal kapcsolatos fő célokat követve klímaváltozás ellen kell küzdeni, az energiaszegénység ellen. Ugye Párizsban a Párizsi klíma megállapodást aláírták a föld országai. Most eljött az ideje a teljesítésnek. Néhány évvel ezelőtt Barozó úr még azt javasolta, hogy a klímacélokra költsünk el az összes pénz 20%-át. Nos, ezt az arányt legalább fel kell majd emelni 30%-ra a következő hosszú távú költségvetésben hogy teljesíteni tudjuk az EU nemzetközi kötelezettségvállalásait, mint amilyen az említett Párizsi Egyezmény, illetve a fenntartható fejlődési célok. Megvan a módszere annak, hogy hogyan számítjuk ki a szükségleteket, de felül kell vizsgálni ezt a metodikát, és el kell érni, hogy az intézmények egy átfogóbb módon és jobban tudják monitorozni, nyomon követni a folyamatokat a jövőnkbe többet kell investálnunk, a jövő nemzedékeibe, és olyan programokban, mint az Erasmus, vagy a fiatalok munkanélküliségét segíteni célzó kezdeményezés, a jövőben infrastruktúra, és mm, hajlamosak vagyunk hogy erre megfeledkezzünk, de a kultúrába is nagyon fontos beruháznunk jelentősen növelni kell az innovációba eszközölt beruházásokat, és ezen belül is környezeti szempontból fontos célokra többet kell szánni a zöld kutatás és fejlesztés kell, hogy felváltsa a korábbi kutatási keretprogramokat. Azután itt van a Connecting Europe Facility, az Európai Összekapcsolási Eszköz. Itt elsősorban határon átnyúló tiszta energiára és közlekedési hálózatokra kell helyezni a hangsúlyt. És, mm, és már itt már be is fejezem, proaktív migrációs politikára van szükség már a következő MFF idején. Attól tartok, amikor a migrációról beszélünk, akkor az EU-ban túlzott nagy hangsúlyt fektettünk a eh, határok externalizálására és biztosítására, eh, de az EU-n belül szükség van a migrációs áramlatok okos kezelésére. Biztosítani kell több pénzt a humanitárius segítségre, az áttelepítési programokat, vagy azokat felváltó alternatív programokat kell tudnunk finanszírozni. Integrációs programokra van szükség, hogy a migránsok és a menekültek legálisan dolgozhassanak az EU-ban. És végül az EU-nak politikailag és pénzügyileg is konzisztensnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy amit el akarunk érni az EU-n belül, azt az eu kívül is, a világ felé is támogatnunk kell. A demokráciát, az emberi jogokat, a fenntartható fejlődést, és ehhez erősebb Európára van szükség, mint globális szereplőre. Köszönöm szépen, Szolé úr. Most megadom a szót azoknak, akik még szót kértek. elsők között a nemzeti képviselőknek, illetve szenátoroknak. Nézem a zöld kártyákat. Ann Mulder asszony, a holland parlament képviselője. Köszönöm. Beszéltek hollandul? Kérdezi a képviselő. Igen. A költségvetés lényege a, a választás, mindig politikai választásokat, döntéseket kell hozni és van egy hagyomány a parlamentben, hogyha valamire javaslunk pénzt kiadni, akkor mellé tesszük azt is, hogy ezt a, ugyanezt a pénzt hol tudjuk megtakarítani. És itt nem csak pénzről beszélünk, hanem célokról is. Az Európai Parlamentben a többség azt gondolja, hogy emelni kell a kiadásokat, több pénzt kell költeni, elkölteni az EU-nak. A nemzeti parlamenteknek vagy saját maguknak kell takarékoskodni, vagy emelniük kell az adókat, és ugye nem leszünk nép népszerűek. Ha azt mondjuk, hogy Európa nem akar takarékoskodni, akkor majd miatt nemzetállamokban takarékoskodunk, mondjuk az egészségügyön. Hát ettől sem lesz Európa népszerűbb. Itt van azután a Brexit, kisebb lesz az EU, ha kisebb lesz az EU, az azt jelenti őkösen, hogy kisebb költségvetés, kisebb parlament. Miért nem így járunk el? És hogyha itt most plusz kiadások növelését kérik, ahelyett, hogy a jelenlegi kiadási struktúrát akarnák hatékonyabbá tenni. Ez nem jó azt látjuk, hogy európai pénzből mennyi most üresen álló kikötő vagy, vagy repülőtér épült. Az európai adófizetők pénzét pocsékoltuk el. Tehát szerintem most nem kell elkezdeni a vitát a kiadások növeléséről. Hollandiában, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ilyen javaslatra nincs szükség. És végül, mi az, amit meg kell tenni Európának? Nagy határon átnyúló problémákat kell megoldani, amit a tagállamok egyedül nem tudnak megoldani. Klíma, migráció, biztonság. És akkor meg kellene nézni, hogy mi van jelenleg a költségvetésben, és mi az, amit a következő költségvetésben tenni tudunk. De. Köszönjük, Mulder úr. Most Mark Ride, Markus asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előttem szólóknak, az előadónak, az árnyék előadónak, a képviselőtársaknak, amit elmondtak és amit el, el végeztek az MFF kapcsán. Három gondolatom lenne. Az első, a kohézióval kapcsolatos. Egyet értek euh, Isabel elképzelésével. A kohézió, euh, kohéziós politika veszélyben van, és egyre több új kihívásnak kéne megfelelnie. A kohéziós politikának több generációja volt, és meg kéne őrizni a belső integritását. Például a migránsok integrációja és egyfajta kohéziós tevékenység, a spanyol kolléga utalt, utalt rá, hogy a városokban munkát találjanak, iskolába járhassanak. Ezek tipikusan kohéziós, városi kohéziós politikák, csak új ö, jelmezbe öltöztek, nem szabad alásni a kohéziós politikák alapját. A saját forrásoknak ugye e, többféle megteremtési módja lehet, a tagállami befizetések növelése, ehhez tárgyalásokra van szükség, és szembesíteni kell a tagállamokat azzal, hogy bizonyos feladatokat ők nem tudnak jobban megoldani, mint az európai szint. Meg kell őket győzni, hogy az új kihívások közösek, például a védelem, a határvédelem, mindenkit érint, sőt, pont azokat esetleg érzékenyen érinti, akik egyébként nem szerettek a közös védelmi politikába befizetni. Vagy pedig ugye a tranzakciós adó tovább építésével, vagy egyéb adó kivetésével lehet esetleg új bevételeket teremteni. A saját forrásokra koncentráljon, asszonyom. A portugál parlament külön bizottságot hozott létre, hogy kövesse az MFF-ről szóló tárgyalásokat, az új fogalmak kialakulását, és amint azok kialakultak, a bilaterális tárgyalásokat. Ezt mindenképpen el akartam mondani. Köszönöm szépen! Most egy portugál európai parlamenti képviselőt fogunk meghallgatni, José Manuel Fernández személyében. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki tudja, hogy az uniónak nagy ambíciói vannak. A 2020-as stratégia már erre volt bizonyíték. Ezt mindenki el tudta fogadni, minden tagállam belement, minden parlament elfogadta, de a nemzeti költségvetések 1%-ával nem lehet ezt mind megvalósítani. Ez túl kicsi költségvetés, túl nagy ambíciókhoz. És kényes ez a helyzet, mert jó lenne, hogyha a mi vitánk nem arról szólna, hogy milyen ö, módszereket alkalmazunk, hogy felülről lefele, alulról felfele, kivonás, összeadás. Minden tagállam most ugye elmondja, hogy ő mit szeretne. Például a kutatási, fejlesztési politikától, vagy a fiatalok számára, vagy a kohéziótól, mit vár a migráció, szolidaritás témákban. De ha mindenki elmondja, hogy mit akar, és továbbra is 1 vagy 1,3%-unk marad, akkor ez nevetségesen kevés, még a 2020-as célok eléréséhez is, már pedig a 2020-as célok bővültek a migrációval, a védelemmel, a biztonságpolitikával, ezt várják a polgárák, polgárok, és akkor még ott van a Brexit is, évente körülbelül 10 milliárd euróval lesz kevesebb pénzünk. Összességében 160 milliárd euró marad, ezzel nem lehet sokat elérni. És mindjárt befejezem. És a tanács ennek nem mondhat ellent mert elfogadták, valamennyi tagállam elfogadta a célokat. És akkor ebből látni kell a tanácsnak is, hogy még akár az 1,3%-kal sem lehet semmi megfogható csinálni. Köszönöm. Köszönjük. Vazil Kokos kapszót Romániából. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió jövője nem képzelhető el anélkül, hogy tanuljunk a múlt és jelen hibáiból, kihívásaiból. És ami rendelkezésre áll, az nem elég a politikai prioritások megvalósításához. Ugyanakkor az alacsony befizetési arány is alássa a közös politikák megvalósítási esélyét. Ezért nyilvánvalóan a bevételi oldal reformjára van szükség. Ezt javasolta egyébként a Montiféle szakbizottság is már 2016-ban. és ha a javaslataikat megfontoljuk, akkor megfoghatóbb, átláthatóbb, hosszabb távra tervezhető költségvetése lesz az Európai Uniónak. Valódi saját forrásokra, bevételekre lenne szükség, sőt, legalább ugyanannyi ilyen saját bevételre, mint amennyi a tagállami befizetésekből származó mindezt átláthatóan demokratikus ellenőrzés mellett kell megteremteni. A ma európai polgárai nem bíznak a fejlesztési politikáiban az Európai Uniónak. Miért? Mert kiderült az utóbbi évek során, hogy sok finanszírozási mechanizmus túl bonyolult volt, nagyot markolt, keveset fogott, és a felelősségek nem voltak eléggé világosak. Sokkal demokratikusabb, sokkal átláthatóbb a rendszerre van szükség, azt akarjuk, hogy támogassák a polgárok, és egyszerűsíteni kell az egészet, túl bonyolult eh, a jelenlegi európai költségvetés, prioritásokat kell kijelölni, és azokat finanszírozni. Most megadom a szót Joël Giro úrnak, aki a francia nemzetgyűlés költségvetés. Oui, euh, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Bár nem sokára beszélünk majd a saját erőforrásokról, a Brexit egész biztosan megnehezíti majd a helyzetet. Egy bizony, személy, konkrét dolgokról mindenképpen még egyszer kell majd tárgyalni, egyeztetni. Tavaly Tallinnban a visszatérítések kérdését én már felvetettem, ugye Franciaország erről rendszeresen elmondja a véleményét, 1 milliárd euróval többet fizetünk, mint a más nagy országok, például Németországról van szó. Nos, Franciaország hajlandó arra, hogy növelje a befizetések arányát, de meg kell azt nézni, hogy ki mennyi, mennyi tesz be a közösbe. Ugye a CDU és az SPD koalíciáról beszéltünk, nos, ott is felmerül ez a kérdés, a befizetések kérdése. Nos, azt gondolom, hogy az Európai Unión belül is ez egy nagyon fontos téma. Szerintem az is normális, hogy a gazdagabbak segítsenek a szegényebbek, vagy a kevésbé gazdagok fejlődésében, hát erről szól a szolidaritás. De a sok azon azon területekre is gondolnunk kell, akik a legjobban megszenvedik a globalizációt, hogyan lehet a strukturális politikát, vagy strukturális alapokat jobban felhasználni. A strukturális alapoknak az az egyik lényege, hogy igazi európai integráció jöjjön létre. Köszönöm. Köszönöm. Egy európai parlamenti képviselő következik, Eider Guardia Szabal. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor költségvetésről beszélünk és az EU jövőjéről, akkor sokszor felmerül az, hogy kevesebbel többet kell tennünk. Hát erre mindig fölkapom a fejem, mert amikor megnézzük a részleteket és a szakpolitikákat, akkor arra jutunk, hogy ez, ez, ez lehetetlen. Magunkat csapjuk be, hogyha ezt el akarjuk érni. És ezzel kapcsolatban ne legyünk, ne legyenek kétségeink hogyha többet akarunk tenni, akkor bizony a költségvetésbe több pénzt kell befizetni. Nem szeretnénk európai szinten kevesebbet elérni, és azt gondolom, hogy pontosan a pénzügyi keret az, ami mindezt bizonyítja. Ebben a pénzügyi keret, ezt a keretet sújtotta a migrációs válság, de amikor azt akartuk, hogy létrejön az Európai Szolidaritási Testület, akkor máshonnan kellett elvenni a pénzt, hogy ezt tudjuk finanszírozni. Tehát többet, kevesebbel nem lehet létrehozni. Döntéseket kell hozni. A döntéseket pedig meg kell hozni azzal kapcsolatban is, hogy a, meg akarjuk-e tartani a kapot, a közös európai mezőgazdasági politikát, avagy vissza akarjuk ezt utalni tagállami hatáskörbe vagy a regionális politikáról is döntenünk kell. Vagy a kohéziós politikával kapcsolatban is meg kell ezt tenni. Valóban szolidaritásról van szó, tehát hogy a gazdagabbak segítsenek a szegényebbeken, de itt van egy egyensúlyrendszer is. Szerintem hiba lenne a kohéziós politikát kivonni az Európai Uniós hatáskörből. Ugyanez igaz a védelemre, a kutatás fejlesztésre, és sok más példa is elhangzott itt már. Második dolog, amiről szeretnék beszélni, bár idő már nem nagyon van, a rugalmasság. Most fogunk dönteni arról, hogy mit történik majd a következő tíz évben. Valójában kérdéseink sincsenek, úgyhogy no- normális az, hogy a válaszaink sincsenek meg, ezért kell a rugalmasságot mindenképpen megoldani. Mindezt pedig a, két, a jövői választások előtt kell megoldani. Nagyon fontos az, amit Portugália tett, a tárgyalásokat nyomon kivető bizottság felállításával. Hogyha nem sikerül a választások előtt megoldani ezt a problémát, akkor két évet fogunk elveszíteni. John Lahart következik, a Költségvetési Bizottság alelnöke Írországban. Köszönöm szépen, elnök úr, csak egészen röviden. Feljegyeztem a hozzászólásokból, hogy Brüsszelben itt elsősorban a Brexitre koncentrálnak, illetve hogy a Brexit után a brit kilépésnek milyen hatása lesz az unió költségvetésére. De, és gondolom, minden alkalmat megragadunk, amikor ezt kihangsúlyozzuk, mm, Dublinban járt néhány kollega, hogy beszéljünk arról is, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz Írországra. Nyilván más tagállamra is hatása lesz a Brexit. De annak függvényében, hogy milyen lesz majd a Brexit, Ugye a mi gazdaságunk, a mi GDP-nk, és a gazdaság most még a helyreállás stádiumában van, éves szinten a Brexit után 2030-ra 9 kal nőhet. Írországra olyan hatással lesz a Brexit, mint semmelyik más EU tagállamra. Ezért, amikor a pillérekről és a prioritásokról beszélünk, nyilván a bevándorlásnak nagyon nagy hatása van több tagállamba, akik ott a frontvonalon helyezkednek el. Említette a védekezést. Katonai szempontból semleges országok számára elég erős politikai töltetű a, a védelem szó, de nyilván a kiberbiztonságba kell beruházni, nagyon fontossá válik ez, amikor a költségvetéssel kapcsolatos döntéseket meghozzák és, és bemutatják, tehát itt nem annyira katonai költségvetésről van szó, hanem a kiberbiztonságról, ami kulcsfontosságú része a költségvetésnek. Marian del Marongulu következik. Buenas tardes. Jó napot kívánok! a következő MFF mindenképpen erősebb és integráltabb Európát kell, hogy ki tudjon építeni. Erősebb és integrált Európa, erről beszélek, ez pedig felteszi az, hogy a polgárok problémáira tudjon válaszolni egy ilyen Európa. Úgy gondolom, hogy eddig a gazdasági kohéziót mindig tudta javítani az Európai Unió költségvetése, illetve a közös európai belső piac működését is pozitívan befolyásolt, és ennek így kell maradni a jövőben is. Azt hiszem, a legfőbb garanciája az európai jólétnek az, hogyha jól működik a belső piacunk. És ettől a polgárok is elégedettebbek lesznek. Nos, az integrált belső piacnak sok feltétele van, például fenntartható fejlődésre vonatkozó kiadások, vagy a kap, ez nagyon fontos Spanyolországnak, vagy a kohéziós költségek. De ez a költség valójában egy lehetőség is, beruházunk Európa jövőjébe ugyanis. Az előző években nyilvánvalóvá vált, hogy a kohéziós politika, illetve a kap mennyire fontos, hiszen ez voltak a legfontosabb beruházási politikák az EU-ban, hiszen különböző régiók felemelkedését segítették, illetve egyfajta ugródeszka volt ez, vagy ugródeszkák voltak ezek a verseny politikai szempontból. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a szakpolitikák nagyobb gazdasági és szociális kohéziót tesznek lehetővé, de Valójában egy fontos beruházásról van szó Európa jövőjébe, és az európai polgárok jólétébe ruházunk be. Az saját erőforrások kérdésében én, ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, ez egy nagyon bonyolult eszköz, az átláthatóság nem valósul meg. 2000 a 2020 utáni időszakra vonatkozó MFF kialakítása nagyon jó lehetőség arra, hogy ezt megreformáljuk, ezt az egész rendszert, és sajnálatos módon ez, az, ez, a, ez egy, azt gondolom, hogy ez tagállami mutatóktól kell függővé tenni. Köszönöm szépen, elnök. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a Brexit nem ér, ami miatt csökkenteni kell a költségvetést. Sajnálatos, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az Uniót, de ez egy juttan egy lehetőség is, mert tisztázhatjuk, hogy milyen Európát akarunk. Meghatározhatjuk a prioritásokat, és ehhez rendelhetjük hozzá majd a költségvetést a nemzeti hozzájárulásokból és a saját forrásokból, az EU-s forrásokból. De először a vízióban kell megegyeznünk. Néha úgy érezzük, hogy fordított a helyzet E, a pénzből indulunk ki, és azután megnézzük, hogy ki a legerősebb, aki meg tudja szerezni a pénzt. Ugye a kések hosszú éjszakája az Európai Tanácsban, amikor a e, döntéseket meghozták több esetben a múltban. Azután pedig business as usual, e, ugye minden ugyanúgy, mint eddig. Ez, ez nem működik tovább, több ok miatt is. Ha azt akarjuk, hogy jól eh, elmagyarázunk mindent, hogy megkapjuk a demokratikus eh, támogatást, és eh, korlátozott rugalmasságra szükség van ugyan, de azért növelni kell mindenképpen a kiadásokat, hogy lehessen finanszírozni az EU-s szakpolitikákat. A flexicurity elve szerintem erősebb, erőteljesebb támogatást kaphat. Az EU értékeit és a hozzáadott értékeket meg kell őrizni. De a legfontosabb hozzáadott érték az, hogy megmarad és erős marad az Európai Unió eh, a populista, euroszkeptikus eh, tendencia ellenében is. És nem szabad, hogy önmagát pusztítsa el az Európai Unió. Eh, most csak néhány fontos feladatot szeretnék kihangsúlyozni, amit a költségvetésnek teljesíteni kell. A kohéziós politika finanszírozása és a gazdaságilag pénzügyileg megosztott EU, EU elleni küzdelem, stabilitás biztosítása, erősíteni kell a redistribúciót, küzdeni kell az egyenlőtlenségek ellen, és ami a legfontosabb, az beruházni kell a közjavak megvételének lehetővé tételére. És ehhez nagyon fontosak a különböző intervenciók, beavatkozások. A többi felszólalótól is kérem, hogy próbáljanak egy percben felszólalni, mert most már végképp nincs több időnk, és a konklúziókat levonni. Euh, <clears throat> I think that uh, Ahogy a politikában ez már lenni szokott, különböző véleményeket képviselünk, ettől szép és gazdag a politika, de azért úgy érzékelem, hogy sokan itt eh, azt fogalmazzák meg leginkább, hogy mit szeretnénk még az Európai Uniótól. De itt a fő kérdés az, nem az, hogy mit akarunk az Uniótól, hanem hogy ugyanilyen normák alapján akarunk majd költségvetést csinálni a Brexit után, mint a Brexit előtt csináltunk. Ha a politikák eh, jelenlegi szintjét meg akarjuk őrizni, akkor nagyon fontos, hogy új pénzeket találjunk, vagy a nemzeti befizetésekből, vagy egyéb elő, erőforrásokból. Nem öncél az, hogy nagyobb költségvetést akarunk. A parlament, a legkülönbözőbb politikai erők azt szeretnék, hogy kimondassék, hogy az Európai Unió ambícióit nem szabad vissza ö, fogni, és ha maguk a tagállamok már pedig így döntöttek, úgy döntöttek, hogy új elemeket, biztonság, védelem akarnak európai szinten megvalósítani, akkor mi a parlament csak annyit kérdezünk, hogy jó, akkor ezt miből? Az új kihívásoknak hogyan felelünk meg? Mennyiből? Honnan? Vagy vállaljuk az ő kihívásokat, és akkor pénzeket kell melléjük rendelni, vagy pedig le kell mondani róluk. De szerintünk nem szabad lemondani róluk, és ha pedig nem mondunk le róluk, akkor pedig tisztázni kell, hogy honnan vesszük a pénzt. Racionális megfontolásokra van szükség, köszönöm. Izabel Tamának adom vissza a szót. Egy percben. Csak egy dolgot szeretnék pontosítani. Nem arról van szó, hogy a költségvetést akarjuk növelni. Nagyjából ugyanolyan is maradhat, mint ö, most, csak hogy kilép közben az Egyesült Királyság. És ahhoz, hogy ö, az ambíciók ö, is megmaradhassanak, és a költségvetés szintje is megmaradjon, ehhez többlet forrásokra van szükség, és ráadásul új ambíciókat is javaslunk, mindezek után, és Mulder úrral értek ebben a egyet, hogy nem lehet új programokat akarni új pénzek nélkül. Ha új programokat akarunk, akkor új pénzekre van szükség. Röviden befejezem, de meg szeretném dicsérni a portugál parlamentet a kezdeményezésért. Jó lenne, hogyha minden nemzeti parlament meghallaná ezt és terjeszteni, hogy van egy olyan bizottság, amely ugye követi a költségvetési vitákat. Második ülés szakaszunk következik. Jevgenia Angelova asszony fogja azt levezetni. Önök a nemzeti parlamentekben is gondolkodnak azon, hogy mi az európai hozzáadott érték és a globalizáció tükrében mi az, ami a nemzeti és a globális szint között van, és mi az, amit ezen a szinten érdemes hatékony megvalósítani, és ehhez milyen közös erőfeszítésekre van szükség. Másképp fogalmazva, ha az európai költségvetés növekszik, akkor egyesek azt mondják, hogy ezzel párhuzamosan a nemzeti költségvetéseknek csökkennie kell. Vagyis tehermentesednek a, a nemzeti költségvetések, például a védelmi, biztonságpolitikai, migrációs feladatokra nem kell nemzeti pénzeket költeni. Ezt így is lehet látni, és ha ezt így látjuk, akkor értelmezhetővé, racionalissá válik egyes költségvetés tételek európai szintre áthelyezése. Ugyanakkor persze, na jó, nem akarom elvenni a következtetések levonásának a lehetőségét, átadom elnök asszonynak a szót. Alors, nous, nous devons changer les, les rapports. Helyet cserélnek közben a jelentéstevők. Lewandowski és Döpré urakat várom ide magam mellé. De Viotti úr is elhagy minket. Et Alain Lamassoure nous rejoint. Viszont Lamassoure úr föl fog ide fáradni, ha jól tudom. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák! Nagy öröm számomra, hogy társelnök lehetek Artúi úrral együtt, itt a nemzeti parlamentek kölcs és az Európai Parlament költségvetési szakbizottságainak a találkozóján. A Bulgária átvette az Európai Unió soros elnökségét először, amióta tagok vagyunk, ez tehát új dolog számunkra. Megpróbálunk lehetőleg hatékonyabban dolgozni. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek több alkalommal bebizonyították, hogy nem riválisok, nem versenytársak. Együtt tudunk dolgozni az európai polgárok érdekében, erősíthetjük demokratikus hangokat. Megpróbáljuk közelebb hozni az embereket az Európai Unióhoz. Véleményem szerint ez a gyümölcsöző, ezt a gyümölcsöző együttműködést erősíteni kell, ez minden európai szakpolitika mérföldköve. Az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők találkozója együttes fellépése különösen fontos, amikor fel kell lépnünk a populizmus ellen, és általában is védeni kell a demokráciát. Jacques Delors mondta, hogy e, verseny, együttműködés, szolidaritás. A e, szolidaritás e, egyesít, a verseny erősít minket intellektuális erőfeszítéseket kell tenni, hogy megtaláljuk az optimális megoldást, ami lehetővé teszi, hogy minden európai együttműködhet az, az úton, amin együtt haladunk tovább, és leküzdjük a nehézségeket. Gondolkoznunk kell az EU jövőjéről, új energiára van szükség, friss, új fuvallatokra, hogy még jobban tudjunk dolgozni a polgárok érdekében. A második világháború óta békében élünk, de most van egy veszély, hogy a fiatal felnőttek már nem annyira tudják, hogy mi a háború, mint a szüleik generációja. De a mindennapokban ők is különböző nehézségekkel küzdenek meg. Többféle válsága lehet, gazdasági, szociális, kulturális válság, és a fiatalok mindig azt kérdezik, hogy az EU hogyan járul hozzá az életszínvonaluk növeléséhez. Mi valamennyien parlamenti képviselők választ kell, hogy tudjunk adni, és nagyon őszintén kell, hogy legyünk, amikor válaszolunk ezekre a kérdésekre. Ugye a post-truths eh, ellenében kell hatnunk. Európa története, a szolidaritás, a, a jólét, a fenntarthatóság eh, története és az valamennyiünket egyesítő elvek mentén kell közösen dolgoznunk. Az EU-nak erősé kell válni, erősnek kell lennie, egységessé, és jobban meg kell, hogy tudjon felelni a polgárok elvárásainak. A biztonság, a gazdaság, a társadalmi inklúzió, környezetvédelem, és természetesen a klímaváltozás tekintetében egyaránt. Nagyon fontos, hogy eh, a technológiai változásokat eh, Európa magához ölelje és erősítse. Ugyanakkor eh, látnunk kell, hogy sok kihívás jelent a gyorsan változó világ. Védelemre és új lehetőségekre egyszerre van szükség. A 2020-ig tartó költségvetést csak akkor le, 2020 utáni költségvetést, csak akkor lehet legitim, hogyha e, széles körű konzultáció előzi meg az elfogadását, és hogyha figyelembe veszük azt, amit az európaiak mondanak. A legfontosabb célkitűzés eh, a közös gondolkodás, hiszen még eh, forradalmi megoldások, elgondolások is eh, kudarcot valhatnak. A pozitív visszajelzésekre van szükségünk. A 2021 és 27 közötti költségvetésben tükröződnie kell az, hogy milyen lesz a társadalmi fejlődés a következő évtizedben. Ugyanúgy kell foglalkoznunk a bevételi, mint a kiadási oldallal a közös költségvetésben amint megkapjuk az Európai Bizottságtól a számítások tervezetét, rögtön elindul ezeknek a megvitatása. És bevezető megjegyzéseim után most szeretném átadni a szót János Lewandowski-nak és Gerard Prének, akik a saját források témájának társ előadói. Önöké a szó. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Ugye két előadó van, de egy hangon beszélünk. Különböző európai országok választott képviselői előtt. Ugye most hogy bevételekről, kiadásokról beszélünk a költségvetés kapcsán, Lamassur barátunk kal együtt, aki nagyon jól emlékszik arra, hogy hogyan lehet egy költségvetés bevételi oldalát megreformálni. Ez nem volt nagyon sikeres a múltban, amikor e- ez erre törekedett, de nem bátortalanítanak el az ilyen múltbéli kudarcok. Újra és újra megpróbáljuk ezt, és tiszteletben tartjuk a bizottság erőfeszítéseit. E, a pénzügyi tranzakciós adó és az egyszerűsített e, áfa volt egy utolsó ilyen nagy feladat a költségvetésben. Itt is e, a brit visszatérítés megszüntetése volt egy nagy kérdés, ugye a britek erre azt mondták, hogy nem, erre nem hajlandók. Azután a pénzügyi tranzakciós adót, és megvitattuk, az is kudarc volt, de újra és újra megpróbáljuk. És a tagállamok látják, hogy az új kihívások miatt rugalmasságra is szükség van. Friss pénzre is szükség lehet különböző célok finanszírozásához. A Költségvetési Szakbizottságnak tehát eh, bátornak kell lennie, de azért nem provokatívnak. Eh, eh, ugye nem javasolunk szerződés módosítást, az alapszerződés módosítását. A fiskális autonómia a tagállami parlamentek kezében van, tehát a fiskális terület az nemzeti illetékesség de mégis a meglévő rendszer paradoxon nem, nem csak az, hogy nem elég transzparens, hanem az, hogy több tagállam a saját e, bruttó nemzeti jövedelméhez arányosítva sokkal több támogatást kap, tehát ők nettó pozícióban eh, van. Eh, de ezt a sokat bírált rendszer azért a gyakorlatban a 80-as évek vége óta mégis stabil. Most eh, próbálunk rajta finomítani. De a legellentmondásosabb az, hogy mi, milyen potenciális saját források jöhetnek szóba. Több ilyen jelöltről már vitatkoztunk, egyik sem tökéletes. Mit van az egyik? Az egyszerűsített áfa. Most a britek nélkül egy kicsit könnyebb lenne. Azután pénzügyi tranzakciós adó. Ez nem a Tobin adó, csak nem is a pénzügyi tevékenységet adóztatnák meg, hanem a tranzakciókat. Annak érdekében, hogy eh, kevésbé váljon spekulatívá a pénzügyi eh, piac, a pénzügyi piacok. Eh, és a, ugye a, nem a normál mindennapi tranzakciókat, hanem a, elsősorban spekulatív tranzakciókat érinteni ez az adó. Azután a társasági adó eh, kapcsán is eh, szóba jöhet ez, eh, mint egy saját forrás az unió számára, a digitális ágazat is. A, az én országom számára különösen fontos a klímaváltozás elleni küzdelem, és a környezetvédelmi típusú adók is felmerülnek. Legalábbis egy javaslat tervezetben ez eh, az úgynevezett eh, karbon kiigazító adó, egy ilyen egyfajta eh, szénadó, az import szénre vetnek ki valamilyen adót. De hát vannak más lehetséges bevételek is, amelyek közül vannak, amelyek kiszámíthatóak, vagy például meg lehetne adóztatni az intézményekben dolgozóknak a fizetését. Tehát nagyon hosszú itt a különböző javaslatok listája hogy mi lehetne saját forrás az EU számára. Ötinger biztos arra biztatjuk, hogy tovább keressen saját forrásokat. Thank you, Mr. Lewandowski. Köszönöm szépen, Levadovszki úr. Debré úr, ön következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen egyetértek azzal, amit kollégám és jelentő, jelentéstevő társam Lewandowski úr mondott. Özzel, összefoglalnám az álláspontunkat, próbálom ezt általánosan megtenni egyértelmű, hogy új erőforrásokra van szükség európai szinten. Hallottam itt különböző véleményeket arra vonatkozóan, hogy túlságosan nagy terhet jelent a tagállami költségvetések számára az Európai Uniós költségvetés. De megnézzük például, hogy a GNI arányban mit jelent az Európai uniós befizetés, hát ez százalék körüli összeg 2014-2020-as időszakban, ez egész pontosan 1,03 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban csökkent az Európai Unióba történő befizetések alá, ö, aránya szempontjából a tagállamokban. a nettó befizetők és a nettó kezdeményezők, eh, kedvezményezettekről sokat szoktunk beszélni, de a nettó befizetők sokszor arról elfeledkeznek beszélni, hogy milyen hasznuk válik mégis abból, hogy Európai Unióban élünk, hogy van egy egységes belső piacunk, ahol harmonizált szabályaink vannak az árukra és a szolgáltatásokra vonatkozóan, illetve létezik egy közös pénznemünk. Tehát, hogy mechanikusan szétválasztjuk a befizetőket és a kedvezményezetteket, ez szerintem hibás, nem megfelelő. Azért beszélünk saját forrásokról, most új saját forrásokról, mert egyrészt kompenzálni kell a Brexitet, másrészt pedig vannak új prioritásaink. Többen beszéltek a tagállami képviselők közül arról, hogy bizonyos ágazatokban sokkal jobban kéne teljesíteni, például külső határok ellenőrzés. Ez egy nagyon fontos téma, migráns áradat szempontjából is, másrészt pedig az, az Európai Unió belső egyensúlya szempontjából is. A bizottságnak lesz majd egy új egy új dokumentumban megkérdezik ezt, hogy mit szeretnénk. Van egy olyan forgatókönyv, mi szerint van egy minimalista forgatókönyv, mi szerint 4 milliárd euróból 10 év alatt ezt meg lehet oldani, a határok külső ellenőrzését, de van egy maximalista forgatókönyv is, amely 150 milliárd euróba kerülne. Tehát nekünk kell tudni eldönteni azt, hogy mit szeretnénk, és ezt milyen módon próbáljuk meg elérni. Válaszolok egy kérdésre, ami az imént elhangzott, létrehozunk-e egy új európai adót? Nem, nem szeretnénk. János is elmondta, hogy a adó ügyi szuverenitást, a tagállamok adóügyi döntés jogkörét nem változtatjuk meg. Egyébként vannak egyébként létező adóbevételek, például az áfa ahhoz, hogy az áfából pontosan hány százalék áramlik az Európai Unió költségvetésbe, ez nem egy új adó, nem maximum az adókulcsot válasz, változtatjuk meg, tehát hogy nem az adókulcsot, hanem hogy az adónak hány százalékát kell eljutatni az EU-s költségvetésbe. Ugyanígy a tranzakciós adóval kapcsolatban is, vagy zöld adók esetében is. Tehát nem arról van szó, hogy új adókat vennénk ki, hanem a tagállamok által beszedett adókból lehet, hogy nagyobb mértékben kéne az EU-nak részesednie. Még egy dolog. Tudom, hogy több parlament vagy kolléga úgy gondolja, hogy a GNI alapú befizetés a legigazságosabb, Természetesen a tagállami fizetéseket nem fogjuk csökkenteni, hanem ennek a relatív fontossága csökkenni fog az EU-s költségvetésben. A következő 7 évben ideálisan 40%-kal csökkentjük ezeknek a tagállami befizetéseknek a relatív mértékét, tehát abszolút értékben nem csökkenek, és egyéb forrásokból szednénk be a többit. Ezt szerettem volna mondani, köszönöm még egyszer, elnök asszony. Köszönjük szépen, Debre úr. Ellen Lamassz úrnak adok most szót a saját forrásokra alakult magas szintű munkacsoport elnökének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két-három olyan témáról fogok szólni, amit mások is említettek már. Értenünk kell, hogy az európai költségvetés reformja már elodázhatatlan. Mert egyre nagyobb olló alakult ki a nemzeti befizetésekből adódó egyre alacsonyabb bevételek és az egyre nagyobb, tágabb, szélesebb igények között a felelősségvállalás és már eldöntött felelősségvállalások között. A kormányok ezt elfogadták, nemzeti parlamentjeik jóvá hagyták, hogy mik az Európai Unió ambíciói, a migráció ellenes, vagy hát a migráció kezelése, a terrorizmus ellenes fellépés, a klímaváltozás elleni harc, és az új partnerségek kialakítása, főleg Afrikával. Ha a jelenlegi költségvetési szintet nézzük, most mindegy, hogy milyen százalékokról beszélünk, minden egyes ilyen új kihívás önként, önállóan is óriási tétel, és pazarlásnak tűnik mindaz, amit eddig nem rájuk költöttünk. Tehát itt egy forradalomra van a szükség. A pénzügyi szuverenitás egyes elemeit át kellene adnia a nemzeti parlamenteknek az európai szint felé, hiszen világos egyértelmű, hogy ebben a közösségben még az olyan nagy országok is, mint Franciaország is, és amelyeknek régió és városai vannak, magasabb szinten tudják csak ezeket megvalósítani, mint saját szinten, és persze ezt ki kell alakítani, hogy az egyes régiók, városok mit adnak és mit kapnak ezért cserébe, hogyha magasabb szintre helyeződik ez az autonómia, a költségvetési autonómia. az a közös gazdaságpolitika első 20 évében kizárólag ö, először saját forrásokból gazdálkodott, nem voltak tagállami befizetések. Az első 20 évben a belső piac ezekből a kivetett adókból, protekcionista lefölezésekből finanszírozta magát, ugye az áfa jövedelmek lefölezéséből, ez persze természetellenes volt, de volt ráadásul egy föderatív adó is, amit ma egyesek nem is mernek kimondani, pedig így kezdődött az egész. A szerződések, a szén és acélközösség szerződése írta ezt elő. Mondom, az első 20 évben, aztán jött egy újabb 20 év, amikor más volt a rendszer, átalakult, most meg az ellenkezőjére váltott át, hogy nemzet közötti befizetések adják a többséget. Tehát nem forradalmat akarunk mi, hanem csak visszatérést az eredeti elvekhez, és egyetértek több európai parlamenti előadóval abban, hogy akármi is legyen, ha a tagállamok, a pénzügyminiszterek megállapodtak egyhangulag abban, hogy legyen valamilyen külön forrás, akkor az utolsó szó joga továbbra is az Európai Parlamenté marad. Utolsó megjegyzésem arra utalnék, amit Ártúi elnök úr mondott. Ha leszögezzük azt, hogy minden egyes többlet euró, amit Brüsszel költ el, az legalább egy euró megtakarítást jelent a nemzeti költségvetéseknek, de valószínűleg többet. Már pedig egyes témák esetén ez egyértelműen bizonyítható. Akkor a racionalitás az diktálja, hogy személyállományt, hitelállományt, költségvetési, tervezési összegeket kell, és pénzügyi autonómiát átadni az Európai Uniónak. A befizetők, az adófizetők ugyanazok maradnak, ők ugyanúgy fizetik az adójukat az egyes Európai Uniós polgárok, csak az adóbevétel egy része kerülne európai szintre, arra a döntéshozási szintre, ahol az a leghatékonyabban felhasználható. És ezáltal a pénzek felhasználási hatékonysága nőne. És a nemzeti és az európai számvevőszék ezek után, ha majd vizsgálódik, akkor azt kell verifikálnia, hogy ha létrejön egy európai ügynökség, egy új európai adminisztrációs kompetenciaközpont, hogy ez az elv érvényesülte, hogy az egyenlő költségvetés mellett több hozzáadott érték született-e. És ez a szubszidiás társ elvével is összhangban van. Köszönöm szépen, hogy betartotta felszólalási idejét. Most a nemzeti parlamenteket szólítom, Elsőként Andrei Schwachter urat Lengyelországból. Két percben. Korzystając Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök úr korábban azt mondta, hogy a nemzeti parlamentek teljesen szabadon beszélhetnek. Szeretném a lengyel parlament és a lengyel kormány véleményét, véleményét tolmácsolni. Mi készen állunk a több éves pénzügyi keret megvitatására, tehát a 2020 utáni költségvetés megvitatására. Tudjuk, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben. Azt is tudjuk, hogy a polgárok biztonságát garantálni kell nem csak a katonai biztonságot, hanem például az energiabiztonságot is. Ezért az északi áramlat kettővel kapcsolatban hát elég sajátos véleményünk. Azt állítjuk, hogy a prioritásokat úgy kell megvalósítani, hogy ez összhangban legyen a kohéziós politika, illetve az agrárpolitika célkitűzéseivel. Szükségünk van egy ambiciózus megközelítésre, hozzáállásra az EU költségvetésével kapcsolatban. Nem gondoljuk, hogy ö, csökkenteni kellene az EU költségvetését. Ötinger biztos javaslatai nagyon érdekelnek minket. A biztos úr azt javasolta, hogy az EU költségvetése a GNI, a bruttó nemzeti jövedelem 1,1%-a legyen. És, és a saját forrásokat is növelni kellene. Köszönöm szépen. Thank you. And the next, um... Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Björn Wiesel képviselő Svédországból. Köszönöm szépen. A, szeretnék én is néhány észrevételt tenni ezzel a vitával kapcsolatban. Támogatjuk határozottan az Európai Uniót, és Svédországban az EU támogatottsága a Brexit-tel együtt nőtt nem akarunk azért a szót emelni, hogy még többet kelljen a svéd adófizetőknek befizetni az EU költségvetésbe, ez nem találkozna a polgáraink tetszésével. A Brexitnek ugyanakkor hát azt kell eredményeznie, hogy az EU kiadási szerkezete megváltozzon, és um, például a klímaváltozás elleni küzdelemre más forrásokat kell találni, nem az EU-nak kellene ezt finanszíroznia. Ugyanígy az agrárpolitikában is uh, az EU sokat tudna megtakarítani hogyha az adókat növeljük, uh, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy ezzel serkentjük a gazdasági növekedést, vagy hogy szociálisabbá tesszük Európát. E, azon kellene gondolkoznunk, hogy egy EU szintű adóztatás e, nem e, oda vezetne, hogy a tagállamok lehetőségei csökkennének. Hogyan lehetne tehát úgy megoldani a helyzetet, hogy ne csökkenjen a tagállamok erre az adózás területén, mert ez nem, ezt elutasítanák a polgárok. Köszönöm szépen. Az Emmanuel Fernández úr. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos vita, és azt gondolom, hogy könnyű megteremteni a kapcsolatot a populizmussal. Vannak olyanok, akik szeretnék megnövelni a költségvetést, de nem szeretnének új saját erőforrásokat. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak kéne többet befizetni és ez azt jelenti, hogy a polgárok többet fognak fizetni. Az adófizetők tehát. Hogyha növelni akarjuk a költségvetést, akkor ennek a legkönnyebb módja az, hogy olyan erőforrásokat használjunk, amelyek semmilyen káros, negatív hatással nincsenek az adófizetőkre. Vannak olyanok is, akik szeretnék megtartani a mostani rendszert. Tagállami befizetések, ez a rendszerünk. A pénzügyminiszterek viszont úgy tesznek, mint hogy ők lennének a költségvetés tulajdonosai, és egyesek még inkább tulajdonosnak védik magukat, mint mások. Ezzel a rendszerrel rossz megkülönböztetéseket teszünk a nettó befizetők, illetve a nettó kezdemény, kedvezményezettek között. Körülbelül 85% a költségvetésnek a tagállamoktól érkezik. Németország és Franciaország például 38%-ot tesznek ki, tehát a 28 a költségvetésének 38%-át ez a két ország adja. és úgy gondolom, hogy valójában az európai polgárok a tulajdonosai a költségvetésnek, és minden tagállamnak kedvezményezetnek kell lennie. Még azok is, akik többet adnak, mint amennyit kapnak, még ők is kedvezményezettek más közjavakból részesülnek. Nem tudom, hogy tudják-e a polgárok, hogy a költségvetés 94%-a beruházási céllal, ezt beruházási céllal költjük el, és ez visszatér a tagállamokba. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy előbb-utóbb rá kell jönnünk arra, vagy meg kell tudnunk azt, hogy mi az ára egy szakpolitika hiányának. Van egy, azt hiszem, hogy lesz egy olyan tagállam, aki nettó befizető volt, tehát ez a tagállam rá fog arra jönni, hogy mennyibe kerül az, hogyha nem tagja az Európai Uniónak, az Egyesült Királyságról van szó. Köszönöm, Fernandes úr. Szabine Tilái következik Franciaországból. Kérem, hogy tartsák be hozzászólás idő. Kettő percről van szó. Köszönöm szépen. Amikor hallgatjuk ezeket a vitákat, akkor jól látható, hogy alapvetően politikai természetű a problémánk, a politikai akarat hibázik, vagy nem világos. Mindenki szeretné a reformot elkerülni. A kérdés csak az, hogy itt sorsok közösségéről van-e szó, akarunk-e együtt maradni. Erre nem csak nekünk kell válaszolni, hanem természetesen az európai polgároknak, illetve az európai adófizetőknek hogyha mi parlamenti képviselők el kell, hogy fogadjuk a költségvetést, és ilyenkor szembe kell tudni nézni a polgárok kérdéseivel. Macron úr kimondta azt, hogy 25 tagállam szeretné folytatni a jelenlegi rendszert. Miért nem tudjuk akkor ezt elfogadni? Mik a prioritásaink? Mik azok a kihívások, amelyre európai szinten kell válaszolni? Hogyha ezt tisztázzuk, akkor azt gondolom, hogy nagyobb a döntési mozgásterünk. Köszönöm. Köszönöm, hogy pontosan betartotta a felszólalási időt. Izabel Tomás következik az MFF jövőjével kapcsolatban. Köszönöm, elnök asszony. Egy percben nem könnyű elmondani, hogy mit is végzett itt el Lemaszúr és az Európai Parlament. Ugyanazt a gondolatot tekintettük célnak. A tagállamok és a nemzeti költségvetések a saját források kedvezményezetjei lesznek. Ezek ö, leveszik a terhet bizonyos témák tekintetében a nemzeti költségvetések válláról, ugyanakkor nagyobb mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak is Európán belül. Másodszorban, amit az előadónk is mondott, A polgárokat ez nem mm, befolyásolja, ők keményen adóznak most is, csupán azokat fogja rosszul érinteni, akik eddig nem járultak hozzá a közjóhoz, az infrastruktúra fejlesztéshez. Ennek a rossz folyamatnak a megfordítását javasoljuk. Köszönjük, Tomasz asszony! lejárt az időnk. Most már csak fő előadóinknak tudom visszaadni a szót, 30 másodpercben, egy percben, hogy levonják a következtetést, amennyiben kívánják. Akkor engedjék meg, hogy magamhoz ragadjam a szót. Új forrásokról beszélünk itt végig, de ne hanyagoljuk el a GNI befizetéseket sem ezeknek az igazságos megtartását. Ezek a biztos pontjai a költségvetés tervezésnek, ezek a befizetések, az összes többi egyelőre csak terv és politikai akarat függvénye. hogy hogyan lehet a lehetetlen küldetésből egy megvalósítottat varázsolni. Azt remélem, hogy a bolgár elnökség és Öttinger úr majd, és az osztrák elnökség, hát ezt megoldják, bár Ausztria nem volt nagy barátja az, az önálló bevételeknek, de ha azt akarjuk, hogy ez hat hónap alatt tető alá hozható legyen, akkor az osztrák elnökség feladata nagyon fontos lesz, ugyanakkor az osztrákok hozzáállása tudjuk, hogy eléggé negatív. Elnök asszony, röviden. E rövid eszmecsőre is nagyon sok dolgot és néhány ismétlődő dolgot aláhúzott, hogy nyilván meg kell indokolni racionálisan, hogy miért van szükség ezekre a bevételekre. Ö, hogy ez sikerül le, ez csak a összefogáson múlik. Aztán az is lejött nekem ebből a rövid eszmecseréből, hogy a jövő több éves költségvetésének egyensúlyát sok dolog fenyegeti. Ha a tagállamok megegyez, meg tudnak egyezni a politikák fontosságában és egymáshoz viszonyított arányában, kohézió, mezőgazdaság, stb., akkor meg kell tudnunk egyezni a hozzájuk rendelendő költségvetésekben is. Én ezt remélem, legalábbis. Köszönjük, Depré úr! Lemasszúr úr nem kíván megszólalni. Mindenkit arra emlékeztetnék most, hogy bolgár elnökség mottója az, hogy együtt vagyunk erősek. Erre mindenki gondoljon, amikor hazai parlamentjében tevékenykedik. Most 7 órakor kezdődik az ebéd az Európai Történelem házában. Körülbelül 5 percünk van, hogy átérjünk. Köszönöm, hogy eljöttek.